uraim! Ladies and gentlemen, good afternoon. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket a Jogi Szakbizottság ülésén. Külön üdvözlöm Vera Jurová az Európai Bizottságtól. Mielőtt még egyszer üdvözölném őt, fogadjuk el a napi rendet. Az eredeti javaslatot egy kicsit módosítottuk. Az ötödik napi rendi pont az kísértékű követelésekkel kapcsolatos anyagot, melynek raportőre Geringer asszony, holnap fogjuk az inkamera ülés után szavazásra bocsátani. Rozier jelentést, a hetes pontot pedig elhalasztottuk, és ugyanígy járunk el a nyolcas ponttal, ezt is elhalasztjuk, mármint a szavazást a szubszidiaritásra és arányosságról szóló jelentése kapcsolatban. Kére még valaki szót, van-e ellenvetés? Nem látok szót kérni senkit, ezért a napirendet elfogadottnak tekinthetjük. Arra szeretném kérni önöket, hogy győződjenek meg arról, hogy a szavazási kártyájuk kéznél van, mert ma és holnap is szavazni fogunk. Approval of minutes. Nézzük a jegyzőkönyv elfogadását. Az, ha senki sem ellenzi, akkor most a 2015. június 15-16-i ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak fogjuk tekinteni. És akkor ezzel rá is térhetünk a négyes rendi pontra. Vera Jurovát üdvözlöm az Európai Bizottság részéről a struktúrált belbeszéd keretében. A parlament a bizottsággal együttműködik. Főleg a jogérvényesülés területén nehéz volt az együttműködés, tekintettel arra, hogy az új bizottság milyen könnyed megközelítést alkalmazott a rendeletre nézve kisebb számú jogalkotói javaslatot javasol az új bizottság, mint amihez szokva vagyunk, de ez azért nem jelenti azt, hogy inaktívak leszünk. Pozitív fejleményt tapasztaltunk az infonszolvenciáról szóló rendelet kapcsán, és volt a kísértékű követelésekkel kapcsolatos európai eljárásról szóló három oldalú egyeztetésben is pozitívum. Holnap fogják ezt a az anyagot elfogadni. Tudom, hogy jövő héten kezdődnek majd a tárgyalások. Ami az új javaslatokat illeti, nagyon várjuk, hogy az Európai Bizottság javaslatot tegyen a Brüsszel 2 rendeletre, ennek módosítására. Önök is tudják, hogy a szakbizottságunk közös minimum standardeket szeretne az eljárásra nézve az Európai Unióban. Ezért azt javasolnám, hogy azzal kezdjük a vitát, hogy megadjuk a szót a biztosnak azért, hogy ismertesse véleményét. Ezután pedig teljes vitát, teljes körülvitát fogunk lebonyolítani. Jórova asszony, tessék. Elnök úr, tisztelt képviselő, asszonyok és urak, köszönöm, hogy ismertethetem a bizottság munkaprogramját. Viszont mielőtt a jövőre néznénk, nézzük meg a közelmúltat. Először köszönetet mondok a Júri Szakbizottságnak és Geringer eh, de Ödenberg eh, Joannának és emellett eh, Buda jelentéstevőnek a kísértékű követelésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó munkát. Döntő lépés volt ez előre és ez remélhetőleg az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a polgári és kereskedelmi ügyekben megkönnyíti mind az állampolgárok, mind pedig a vállalatok számára. Ennek alapján most előre kell lépnünk a függődő össziék ügyében is. Hiszem azt, hogy az igazgató tanácsokban résztvevő nők helyzetével kapcsolatos anyaggal kapcsolatban sikerül majd előrelépni. Keményen együtt fogunk működni, hogy a még nem döntött tagállamokat is támogassuk. A luxemburgi elnökség elhivatott amellett, hogy legyen egy általános megközelítés az októberi tanácsülésen, miniszteri tanácsülésen. És jöhetnek a háromoldalú egyeztetések is, hogy az anyagot véglegesíthessük az év végére. Ez jó a vállalatok és a nők helyzetére nézve is. Az a javaslatunk, amely arról szól, hogy egyszeresítsük a közokiratok elfogadását, ez, az ezzel kapcsolatos első viták már helyet kaptak, és az első háromoldalú egyetletése két nap múlva kerül sor. Gondoskodnunk kell arról, hogy a szükségtelen bürokráciát csökkenti ez a javaslat, és megkönnyíti az állampolgárok és a vállalatok életét is. Az apostilt felszámoljuk, amely egy követelmény egyelőre a tagállamok között, de szeretném elmondani, hogy a javaslatunk tághatályú lesz. A kulcsfontosságú dokumentumok továbbra is maradnak a hatály alatt, főleg azok, amelyek a vállalat jogi formáját szabályozzák, és azt, hogy ki képviselheti a vállalatot. A bizottság nyitott, hogy együttműködjön önökkel és a luxemburgi elnökséggel, azért, hogy az év végéig sikerüljön eredményeket elérni ezen fontos dosszié kapcsán. Ami pedig a bejegyzett élettársi viszonyra vonatkozó anyagot illeti, valamint a, tartási, a házastársi kötelezettségekkel kapcsolatos anyagot, mindkét rendeletet 2015 végéig szeretnénk elfogadni. amennyiben sikerül a szükséges egyhangúságot elérni. Hajlandóak vagyunk együttműködni a luxemburgi elnökséggel, hogy eleget tegyünk ennek. Örülök, hogy a parlament a múlt héten elfogadta az önök jelentését, mely a részvényesek jogairól szóló irányelvről szól. Ez fontos hozzájárulást jelent, nagyobb átláthatóságot teremt, amelyre szükség is van ezen a területen. Hallottam, hogy a szakbizottságban nagyon nehézkesek voltak a tárgyalások, és Koferáté úrnak nagyon hálás vagyok, aki a jelentéstevő, és az árnyék jelentéstevőknek is, mert sikerült kompromisszumra jutnunk, és ez a tárgyalások nagyon jó alapját képezi. Ugyanilyen szellemben reménykedem abban is, hogy az egytagú korlátott felelősségű társasággal kapcsolatos anyagra vonatkozóan is sikerülhet megegyezniük. Tudván, hogy mennyire fontos ez a javaslat. Számomra ez azt jelenti, hogy az egységes belső piacot megnyitjuk a startupok számára is, illetve megkönnyítjük a KKV-k helyzetét is. Bátoríthatjuk a vállalkozóinkat, hogy álmodjanak, merjenek nagyokat álmodni, európai szinten is. az ilyesfajta társaságok bejegyzését is lehetővé teszi, egy ilyesfajta vállalatot hamar be lehet jegyeztetni, egy eurós minimum tőkével is online módon lehet bejegyeztetni, nagyon biztonságos lehet, ez két előfeltétel, és kérve kérem önöket, hogy ezeket a feltételeket fontolják meg. A javasolt online határokon átnyúló regisztráció az Európai Uniós társasági jog digitalizációhoz vezetne, digitalizációjához vezetne, és a digitális bels, egységes belső piac kiteljesedéséhez is. A javaslat ígéretes megoldásokat talált olyan problémákra, amelyeket a parlament azonosított be. Például 16 tagállamban már most is lehetséges az online regisztráció, és ők a tanácsi viták során elmondták, hogy milyen garanciákat lehet beépíteni a javaslatba. Emellett a tanács egy sor ponton tisztázott a, munká, a munkavállalók részvétele, valamint a munkaerő jog nem jelenik meg a hatály alatt. És nem szabad érinteni a pénzmosás elleni irányelvet sem. Tudomásul vettük hogy ebben a kérdésben a tagállamok döntenek. A tagállamok szabadon dönthetnek, úgy, mint most is, a székhelyek kérdésében, a megosztott székhely kérdésében is. Számomra azonban világos, hogy középtávon mindenképpen kell találnunk egy módot arra, hogy a székhely kérdését is szabályozzuk. Nagyon röviden kitérnék az alternatív vitarendezésről szóló irányelvre is. A tagállamok általi átültetés határideje július 9-e volt idén. Sajnos nem minden tagállam teljesített, és emlékeztetnék arra, hogy felhívom a felhívtam a múlt heti igazságügyi tanácsülésen a miniszter kollégáim figyelmét arra, hogy mennyire fontos ez. Ami az alternatív videórendezést illeti online módon, 2016. január 9-én indul ez a módszer, és a kapcsolattartó pontok az uniós lakosság 90%-át lefedik majd. A kapcsolattartók hálózatát azért állítjuk fel, hogy segítsék a fogyasztókat és a kereskedőket az Európai Unióban, akkor, amikor ezt a platformot használják. Úgy láttam, hogy a tapasztalattal rendelkező fogyasztói központok fogják ezt a kapcsolattartó szerepet ellátni. A múlt és a jövő határán az inszolvencia áll. Örülök annak, hogy az átdolgozott inszolvenciáról szóló irányelvet a parlament is elfogadta. Ez a határozatok kölcsönös elismeréséről rendelkezik az inszolvencia ügyekben, de ennél többet kell tennünk. A jelenlegi öt elnöki jelentős beazonosította, hogy a tagállamok inszolvenciáról szóló joga eltér egymástól. A tökepiacok integrációját gátolja ez. A bizottság éppen ezért vizsgálja a jelenlegi rendszerek hatékonyságát, és összehasonlító tanulmányt végez a helyzetről, és arról, hogy milyen inszolvencia eljárások léteznek, amelyekre nem vonatkozik a rendelet. Amikor a tanulmányt elkészítette a bizottság, dönteni fog arról, hogy melyik a helyes eszköz arra, hogy a tagállami különbözőségeket kezeljük. Tudom, hogy a családok és a gyerekek védelme az önök szívügye is. A bizottság vizsgálja a Brüsszel 2A rendelet alkalmazását, és szándékom az, hogy egy felülvizsgált javaslattal álljak elő 2016 első felében. Mindannyian tudjuk azt, hogy milyen hiátusok jelenleg, léteznek jelenleg, és ezekkel fogok foglalkozni. A heti műszai tanácsülésen beszéltünk erről. A határokon átnyúló családi vitarendezési ügyek túl hosszúak, és azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan javíthatóak az eljárások, és hogyan lehetne felszámolni az akadályokat a határok kölcsönös elismerésével kapcsolatban, akkor, amikor a gyermekek fölti gyámságról van szó. A Brüsszel 2 ezt azért vizsgáljuk felül, hogy az egymásba vetett bizalmat erősítsük. Nem mindenhol hatékonyak a betartatási eljárások, attól függően, hogy milyenek az eljárások. Emellett a tagállami szabályok el különböznek egymástól, és ezért a tagállamok nem mindig ismerik el az ilyen ügyekkel kapcsolatos határozatokat, holott a gyerek mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni. Végül, ami a jövővi tevékenységeket illeti, a digitális egységes belső piac lesz a fő cél. Vállalatok vállalatbarát környezetet szeretnénk megteremteni, úgy, hogy figyelembe veszük a vállalatokat és fogyasztókat is, és közben kiteljesedik az egységes belső digitális piac. Sokan válaszol, vásárolnak online, és a KKV-k egy része a szolgáltatásaikat és az árut online értékesíti. Ez az egyik oka annak, hogy erre a területre odafigyelünk. Oda kell figyelnünk azonban a kötelmi jogra. A KKV-k további tranzakciós költségektől nem szenvedhetnek, és nem szenvedhetnek a jog bizonytalanságtól sem, amiatt, hogy különböző országokban különböző jog van érvényben. Emellett a fogyasztók számára is bizonyítani kell, hogy az egységes belső piacnak mi az előnye, az erőteljes fogyasztóvédelmi szabályok. Egy jogszabályjavaslaton dolgozunk, hogy harmonizált szabályok vonatkozzanak a digitális értékesítésre, illetve vásárlásra. És véleményünk szerint ez jó alkalom arra, hogy tisztázzuk ezt a helyzetet. A hosszú távú célunk azonban az, hogy biztosítsuk a koherenciát az online és az offline helyzetek között is. Ez kapcsolódik a védelmi jogszabályok felülvizsgálatához is, tehát fokozatosan fogunk eljárni. Az EU már e, biztosította az egységes szerződéseket, például a szerződés előtti információval kapcsolatban, illetve a visszalépés e, lehetőségét is e, biztosítja. EU szinten eddig csak minimális szabályok léteztek, illetve a konformitást illetően és a digitális termékeket illetően nincsenek egységes EU-s szabályozások. Éppen ezért szeretnénk egy célzott harmonizálási javaslatot tenni, amely az EU-ban kötelező érvényű szerződésbeli kötelezettségeket rögzítene az online értékesítésnél, és ez kiterjedne a hibás digitális termékekre is. Szeretnénk nyitottak és átláthatóak maradni a javaslat elkészítésében, és az összes kulcsfontosságú érintettel szorosan együtt szeretnénk működni. Nagyon fontos, hogy ez megfelelően valósuljon meg, amely a közös eh, kereskedelmi értékesítési eh, szabályozást illeti az önök jelentésében. Ez közös eh, kihívásunk, szeretnék az önök tapasztalataira támaszkodni és együtt dolgozni ezen a közös javaslaton. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony, mielőtt megnyitom a lehetőséget a kérdések feltevésére. Meg Guinness asszonyt szeretném körünkben köszönteni. Ő az Európai Parlamenti Mediátor, a a gyermekrablás témájában. Régner asszony, tehát fel először kérdést. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, biztos asszony, a nagyon is folyamatosan kidolgozott anyagának bemutatását. Már az elmúlt évben is volt alkalmunk foglalkozni vele, és ami teljesen világosan felmutatja, hogy mik az önök prioritásai. Ugyanakkor lennének megedzéseim és kérdéseim először is beszélt azokról a azokról az előfeszítéseiről, amit a fizetésképtelenségi eljárás és annak nemzeti implementáció terén tettek. A nemzeti szabályokat meg kellene nézni a magáncsőddel kapcsolatban is, ugyanis vannak olyan országok, ahol egy nagyon jó kifejlett, kimunkált magáncsődre vonatkozó jog van, úgyhogy ideje lenne, hogyha az Európai Unió, a bizottság és önök ezzel kapcsolatban felvállalnák a közösségi feladatokat. Itt van például Spanyolország, ahol harcol például eh, egy háztulajdonos eh, ezzel ellen a rendszer ellen, és ez eh, Barcelona polgármesteri posztjáig vitte. Tehát jó lenne, hogyha a bizottság pontosan megnézné, hogy ezen a területen mit lehetne tenni. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, azok ugye a nők a felügyelő bizottságokban és az ezekkel kapcsolatos szabályok, illetve az igazgató tanácsbeli női tagok, ugye nagyon örvendetes, amit mondott. A kérdésem az lenne, mit tehetünk mi képviselőként, hogy a bizottsággal és a luxemburgi soros elnökséggel együtt hogyan tudnánk sikere vinni ezt a témát, hiszen nagyon sok minden dolog már elő lett készítve, nem csak a technikai részletek ami pedig a részvényesi jogokat, a társasági tulajdonosi jogokat illeti. Sergio Koferáti volt ezzel kapcsolatban az előadónk, ő részletében fog foglalkozni majd ezzel a kérdéssel. Látjuk, hogy az Európai Parlament egy erős jelzést küldött ezen a területen. Kérem, hogy a bizottságba vigye ezt el útvara valóul, és foglalkozzanak azzal, hogy az országok és az azok jelentéstétele az megfelelően harmonizálva legyen. Az Európai Parlament ugyanis ezzel kapcsolatban egy erős jelzést küldött, és a legfontosabb számomra, legfontosabb pont, a negyedik pont, az az egyszemélyes gazdasági társaságoknak a kérdése. Figyelmesen hallgattam ezzel kapcsolatos fejlem, fejtegetéseit, itt a vállalkozásoknak elsősorban az online regisztrációjáról beszélt. Nagyon visszafogottan lépnek előre ezen a területen. Először is azt szeretném kérni önök, hogy figyeljenek arra, hogy mit kell itt még tenni, vagy mit lehet itt még tenni annak érdekében, sikeres legyen az online regisztráció, ugye, ugye az ördög a részletekben rejlik. Itt nagyon precíz szabályok vannak már. Másik kérdésem, vagy felszólításom önök felé az lenne, hogy a cégnyilvántartásoknak az összekapcsolása területén mit tudtak tenni. Az elmúlt jogalkotási ciklusban ezzel kapcsolatban elhatároztunk e szabályozást, de úgy gondolom ezen a területen van még tennivaló. És ebben az összefüggésben természetesen rendkívül fontos számomra az is, hogy önök a gonosznak a gyökerét, eh, tehát a székhelyek határon átmenő áthelyezésével kapcsolatos irányelvet hatályon kívül eh, kívánják-e helyezni, hiszen itt ugye az eszemélyes eh, társasággal, illetőleg az európai magántársasággal kapcsolatos szabályozás kapcsán ezzel kapcsolatban már problémák merültek fel, és Európában nincsen kielégítő szabályozás a székhely helyezésre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy egy, egy, egy okos, intelligens, óvatos megvalósítással, végrehajtással a bizottság mindenképpen eredményt fog majd tudni elérni, és így gyakorlatilag jó jövője lesz az egyszemélyes gazdasági társaságoknak. Uh, thank you. If the commission... Köszönöm szépen. Ha megengedi biztos asszony, akkor néhány kérdést, kérdést egybe veszünk, és utána válaszolnám meg ezeket. Ragyetó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Köszönöm szépen a bizottság prioritásainak nagyon részletes bemutatását. Két témára hívnám fel a figyelmet, ezekben aktívan dolgozunk. Az első az általános tanácsától elfogadott megközelítésre vonatkozik, a hivatalos okiratok elfogadásáról. Például azok, akik az egyik tagországból a másikban költöznek, nagyon sok időt töltenek azzal, hogy legalizálják dokumentumaikat. A tanács általános megközelítése eh, úgy tűnik, hogy előrelépést jelent. A tanács szigorúan korlátozta a rendelet hatáskörét, illetve a bizottság és eh, parlamenti anyagot szintén korlátozta. Négy multilinguális űrlap létezik pusztán, az összes dokumentumot le kell fordítatni, és ennek költségei is vannak. Ön mindenről mit gondol, és a bizottság hogyan tervez tényleges egyszerűsítést megvalósítani ezen a területen? Második kérdésem, ez a gyermekek jogainra vonatkozik, felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon ellentmondások a gyakorlatok bizonyos tagországi bíróságokon, ami a biológiai szülők beleegyezési nyilatkozatát illeti. Ez a különböző országokból érkező vegyes házasságokat érinti leginkább. Az úgymond külföldi állampolgárok nem egy szinten kerülnek kezelésre az adott tagország bírósága előtt, mint a annak az országnak az állampolgára. Tehát az az állampolgár, aki egy másik tagországban lakik, de nem annak az országnak az állampolgára, hátrányos megközelítésben részesül. A bizottság mit tervez a brüsszeli kettes eljárással kapcsolatban? És remélem, hogy ennek a rendeletnek a módosítása majd kiterjed erre a problematikára, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hautala asszony, köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, néhány kérdésem van. Én vagyok az állandó jelentés tevője az EU általános adminisztratív joga témájának. Az Európai Parlament és az Európai Ombudsman régóta kérik azt, hogy legyen egy ilyen egységesített adminisztratív jog. A parlament korábbi álláspontjai alapján intenzíven dolgozik azon, hogy javaslatot készítsen Timmermans elnök kabinettjével ebben a témában egyeztettünk, és gondolja a bizottság nem ellenezni azt, hogyha javaslat születne. Kérdésem önhöz a következő önök aktív intézkedéseket tennének, hajlandók lennének tenni annak érdekében, hogy a parlamentet aktív módon támogassák a javaslat kapcsán ebben a témában, illetve adnál tanácsot a szakbizottságnak eh, abban, hogy hogyan tudnánk leginkább támogatni ezt a típusú jogalkotást. Nyilván vannak érzékenységek a bizottságban, a tagországok között is, de Számomra világosá vált az eljárás során, hogy nagyon sokan kérik az ilyen jellegű eljárások egyszerűsítését, amely az összes EU-s intézménynek kiterjedne, illetve a különböző ügynökségekre is. Tehát én nagyon örülnék annak, ha önre számíthatnánk, biztos asszony, ebben a munkában. Második kérdésem, Evelyn Régner beszélt már az egyszemélyes közösségi társaságokról, és minél többet megtudunk erről a javaslatról, annál inkább aggódunk, hogy a jelenlegi EU-s társasági jog alapján nagyon nehéz lesz az agályokat áthidalni. Először is, ami az esetleges adó elkerülést illeti, illetve az álfoglalkoztatást. Az egyik következtetés talán az lehet, hogy a bizottság fontos lenne, hogy egy tüzetes leltárát adnának, hogy milyen típusú társasági jogszabályok léteznek, és Régner asszony említette a 14. irányelvet a székhelyekkel kapcsolatban például. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kastor úr. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen, biztos asszony a beszámolót. Három ponttal kapcsolatban lenne megjegyzésem először is a REFIT programmal kapcsolatban. Az európai jogalkotási folyamaton belül most már a bürokrácia csökkentésének útjára léptünk, és figyelnünk kell arra, hogy például a munkavállalók védelmére szolgáló jogszabályok nem a túlszabályozás részeként érkeznek meg a felhasználókhoz. Vannak így például a munkavállalók egészségének védelmével kapcsolatos irányelv. Jó lenne, hogyha ezeket az irányelveket megvizsgálnák ebből a szempontból, és szeretném hallani, mi az ön véleménye arról, hogy mennyiben kívánnak figyelni arra, Eh, hogy a REFIT reformjának keretében a munkavállalók egészségvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a bürokrácia csökkentésének eh, ürügyén hatályon kívül helyezik. Mi a helyzet például a minimálbérrel kapcsolatos rendelkezésekkel? Ez is egyfajta túlszabályozás, túlzott bürokrácia, vagy sem. Ezen túlmenően az is kérdés, hogy a kollektív szerződések megkötésére vonatkozó autonómia ebbe a körbe tartozik-e. Vannak olyan országok, amelyek a szociális jogokat eh, így például, a, ahol a szociális jogokat nem a kollektív szerződés felei között kell kitárgyalni, eh, hanem ezek a, és ezáltal beavatkoznak gyakorlatilag a kollektív szerződés kötési autonómiába. Aztán itt van a Brida jelentés, erről beszéltünk itt a jogi szakbizottságban, széleskörű politikai konszenzus van ezzel kapcsolatban, a parlament is megerősítette ezt, szeretném tudni öntől ezzel kapcsolatban, hogy hogyan látja a szerzői jognak a jövőjét, különösen ami a panoráma, készít, panorámaként készíti szabadságot illeti, és hogyan látja a jelentőségét az európai kultúra teremtőknek és az ő szerzői joguknak tehát a jövőben a bizottságnál mennyiben kell figyelembe venni azt, hogy a szerzői jognak a reformja során ezeknek az előadóknak, alkotóknak a helyzetét erősítjük, annélkül, hogy az internetes szabadságot korlátoznák. A harmadik kérdésem pedig az európai bírósági ügyek számának növekedése. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az európai bíróságra kellő ügyeknek a száma az Európai Bizottság, az Európai Bíróságon is a nőknek a megfelelő kvótáját biztosítsák. Köszönöm szépen. Mr. Marino Pinto. Marino Pinto úr. Elnök úr, tisztelt kollégák! Figyelmesen hallgattam meg azt, amit a biztos asszony elmondott. Szeretném megköszönni a munkát, és köszönöm a program néhány pontját is. Szeretnék néhány általán fontosnak tartott pontot kiemelni. Először is a munkaerőpiacot történő egyenlő hozzáférés nők és férfiak számára. Az Európai Unióban a helyzet a következő. Ha egy nő dolgozni akar, akkor le kell mondani a gyerekekről. És ha valaki ö, anya akar lenni, akkor le kell mondani a munkáról, munkavégzésről. Ez így nem mehet tovább. Lehetetlen a 21. században. Törvényekre van szükségünk, amelyek a nők egyenlő helyét biztosíthatják azért, hogy a nők egyszerre lehessenek munkavállalók és anyák is, hiszen ez az emberi méltóságot is szolgálja. Nagyon fontos az, hogy az ilyesfajta gyakorlatokat támogassuk, hogy, de ez törvényre van szükség. És még valamire szeretnék utalni. Nagyon fontos a minimálbér meghatározása az egész Európai Unióban. Egy küszöbértéket kellene meghatároznunk, egy minimálbért. Az alatt ne lehessen keresni, itt az emberi méltóságról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy minden országban ugyanakkora lenne a minimálbér, de az adott küszöbb érték alatt ne fizessen egyetlen egy ország sem. És ugyanez vonatkozik a gyermekek támogatására is. Ha szülők elválnak, a gyerekeket nem védik. Éppen ezért az egész Európai Unióban szükségünk lenne egy minimális összegre a gyerekek eltartásához, élelmezéséhez, és a, mindenkinek ehhez kellene tartania magát. Emellett a munkaképtelenek esetében egy minimál nyugdíjra is szükség lenne, és itt is az emberi méltóság a legfontosabb. Végezetül jó lenne, ha olyan jogszabályokat fogalmaznának meg, amelyek az egyszemélyes társaságokat támogatnák, hiszen ez is munkahelyet teremt. És így lehet mindenkit integrálni a munkaerőpiacba. Ehhez ösztönzőkre van szükség az Európai Bizottság részéről. A lehető leggyorsabban fogalmazzanak meg bizonyos jogszabályokat azért, hogy az egész Európai Unióban az ilyesfajta vállalkozásokat létre lehessen hozni. Köszönöm szépen! Ezzel véget értek a kérdések. Jurová biztos asszony pedig megkérem arra, hogy most válaszoljon. Protože je pro mě. Köszönöm szépen. Kérem, vegyék fel a főhallgatóikat, mert csendben fogok beszélni, és így gyorsabban is tudok beszélni, mert nincs sok időnk. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Ami Régner asszony kérdését illeti, a csőd jogot. Bizonyos elveket rögzítettünk a nemzeti csődjogot illetően, ez nem terjed ki a határokon átnyúló esetekre. Léteznek alapvető elvi jellegű ajánlások, például az ástruktúráláshoz való jog, illetve fontos, hogy joga legyen a vállalkozásnak támogatást kérni megfelelő esetekben. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az új vállalkozások nagy része 5 éven belül csődöt mond. Ami pedig a csődesetek eh, szemet illeti naponta összesen Európában 600 cég megy csődbe. Ez nagyon sok munkahelyet is jelent, ezek megszűnését. Nem mikromenedzselést szeretnék, és nem részletes szabályozásokat az eljárásokra, fizetésképtelenség esetén, hiszen nagyok a különbségek a tagországok között. de Nagyon fontos megállapodnunk az általános elvekben, annak érdekében, hogy ezek a jogalkotásbeli hiányosságok és problémák ne vezessenek instabilitáshoz, ami pedig a fizikai személyek csődjét illeti, magáncsődöt, ez a túladósodás eh, miatt következett be. Európában ez 5-7 eh, évet, eh, évet tart, az USA-ban egy év alatt lezajlott. Nagyon fontos megnézzünk azt, hogy máshogy hogyan sikerült ezeket a problémákat megoldani, illetve európai megoldást találni. Szeretnénk azokat az ajánlásokat erősíteni, amelyeket a tagországok használnak. Szeretnénk az alapelveket tartani. Ami pedig az adminisztratív tanácsokban a nők szerepét illeti, nagyon kevés olyan tagország van jelenleg, akik eh, támogatják ezt az irányelvet, ami a női igazgató tanácsi tagokra vonatkozik, három-négy tagországban létezik mindez, de azt gondolom, hogy megfelelő úton járunk. Németországgal szoros a kapcsolat, és ott létezik egy megfelelő törvény ebben a témával, illetve a többi tagországgal is szeretnénk hasonló rendelkezéseket megvalósítani, azért, hogy a nők tehetségüket kibontakoztathassák az adminisztratív tanácsokban, hiszen a sok színűség nagyon fontos a vállalkozások fennmaradása miatt is. Önök segíthetik ezt a munkát a parlamentben, illetve a tagországi parlamentekben és kormányokban a témát illetően. Tehát jó lenne ennek az irányelvnek, irányelv tervezetnek az utolsó verzióját megnézni, itt a diverzitásról esik szó az egyensúlyról az adminisztratív tanácsokban, tehát nem pusztán a kvótákra terjed ki mindez, amely 40%-os női részvételt irányoz elő. Köszönetet szeretnék Önöknek mondani a támogatásért, amit a parlamentben az elmúlt héten éreztem. Azt gondolom, hogy a nagyobb átláthatóság érdekében ez megfelelő uh, lépés volt a részvényesi jogok, társasági jogokat, illetően a részvényeket, fizetéseket, illetően nagyon fontos az átláthatóság erősítése, és a rövidebb tranzakciók uh, veszélyes uh, gyakorlatát meg kell szüntetni. A trialóguson ezekről a témákról már beszéltünk, különösen az országonkénti szabályozásokról. Itt léteznek fiskális derogációk, amelyek a átláthatóságra terjednek ki, és egy új jogalkotást tervezünk, amely részletesebb elemzést előfeltételez majd. Fontosnak tartjuk azt, hogy a jogalkotásban ennek lenyomata legyen, Egy olyan témáról van szó, amelyről a trialóguson még beszélnünk kell. Én tiszteletben tartom az Európai Parlament véleményét. A jogalkotási szöveget illetően. Ami pedig az egyszemélyes segítársaságokat illeti, ez egy, ezzel kapcsolatos irányelvet több alkalommal már elmondtam azt, hogy itt két nélkülözhetetlen elem jelenik meg, egyrészt az online módon történő regisztrálás, másik pedig a minimális tőke, az egy eurós minimális tőke. Ahogy Régner asszony elmondta, az ördög a részletekben rejlik, Júniusban erről hosszasan egyeztettünk, beszélhetünk, és beszéltünk azokról a védelmi elemekről, amelyeknek meg kell jelenniük annak érdekében, hogy az egyszerűsített regisztrációs rendszerrel ne lehessen visszaélni, az új cégek ezzel ne tudjanak visszaélni. Olyan javaslatról van szó, amely elfogadhatónak tűnik számára, most az az alap, alapító ellenőrzése, a jegyzői szerep, hiszen a jegyzőknek is ellenőrzési szerepe van a tagországokban. Ezen kívül létezik az elektronikus uh, aláírás, sok, illetve más védelmi elemek, amelyek célja azt megakadályozni, hogy ne lehessen rendszerrel visszaélni. Az irányelv negatív eleme a székhelyekkel kapcsolatban merült fel. Tudom, hogy önök néhányan attól tartanak, hogy a kettős székhelyek problémát okozhatnak a különböző tagországokban. Ezt a kérdést elemezni fogjuk, meg fogjuk vizsgálni. Tudjuk azt, hogy az európai alkotás egyelőre ezt nem tiltja, a tagországok pedig egyénileg döntenek arról, hogy elismerik-e a kettős székhelyet, avagy sem. A jelenlegi helyzetben a tapasztalat azt mutatja, hogy a visszaélési esetek a kettős székhelyek esetében milyen mértékben veszélyesek. Itt munkavállalói jogokról is szó van, fiskális visszaélésekről, adóelkerülésről, pénzmosásról, tehát ezt a, tovább fogjuk vizsgálni. Júniusban a tanács azt mondta, hogy nem szeretnék azt, hogyha a kettős székely problémája megjelenne az irányelvben. Ami az okiratok kölcsönös elismerését illeti, legutóbbi tanácson, a tanács elfogadta az általános megközelítést, és azt mondta, hogy a bizottság egy eh, olyan tervezetet fog bemutatni, amely egy hosszabb, részletesebb eh, listát tartalmazza az elismerendő dokumentumoknak, és a magáncégekhez kapcsolódó okiratokat is felveszik erre a listára, illetve a fordítások kérdéséről is szó esett, azt gondolom, hogy a trialóguson nagyon fontos ezt az irányelvet majd még megerősítenünk. Értem azt, hogy ez az irányelv pusztán egy kezdet, egy első lépés, az egyszerűsítés és a kölcsönös elismerés irányába. Tehát valóban csak egy első lépésről van szó. Ami a gyermekek jogait illeti, a, a az adoptálást, ezek eh, nem képezik a Brüsszel kettes részét, ez tagországi kompetenciába tartozik. A hágai egyezmény 93-ból eh, foglalkozott ezzel a kérdéssel, és aláíróinak tisztetben kell tartaniuk ezt az elemet. Mi a gyermekek jogaira szeretnék eh, összpontosítani a Brüsszel egyes keretében, de ez a nemzetközi adoptálásokra nem terjed ki. Ami pedig az adminisztratív jogokat, illetve az egységesítés Timár pozitívan reagált erre a kérdésre, én nem ellenzem. Négy elemmel azonban tisztában kell lennünk. Egyrészt a jogi kompetencia kérdésével, Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez megvalósítható-e a tagországok közötti konzultáció értelmében. Tudjuk azt, hogy a közigazgatás tagországokban gyakran nagyon különböző történelmi hagyományokra alapszik. Vannak vegyes adminisztrációs modellek az állam és az önkormányzatok között, illetve vannak más nagyon különböző jellegű rendszerek is. Ami pedig a fizetésképtelenséget illeti, itt nagyon fontos egy listát összeállítanunk olyan szabályokról, amelyeket a minőségi közigazgatásnak tiszteletben kell tartania azért, hogy a polgárok jogai érvényesülhessenek. Én nem ellenzem mindezt, mint említettem. Az én országomban az adminisztratív akadályokat méregeltük, és ezek az adminisztratív szabályok nagyon gyakran már elavultak, nem veszik figyelembe a jelenlegi valóságot, tehát nagyon fontos elemzést végezni jogi szempontból, illetve a gyakorlati következmények szempontjából is. Tehát, mint említettem, nem ellenzem mindezt, és ez a parlamenti jelentés számomra is jelentős inspirációt jelent. Elhangzott egy kérdés a társasági, az egyszemélyes gazdasági társaságokról. Itt is készül egy elemzés, a társasági jogról, és ezen belül a konfliktusokat szabályozó rendelkezésekre szeretnénk összpontosítani, úgy tűnik, hogy nincs már túl sok időm az átdolgozással kapcsolatban hangzott el még egy kérdés ami a munkavállalók jogait illeti az ezzel kapcsolatos irányelvet, a rífitet. Fontos, hogy ne korlátozzuk a, a munkavállalók jogait. Van egy általános jellegű megjegyzésem. Amikor a rífitről beszélünk, akkor a jelenlegi jogalkotást nézzük. Amennyiben nincsenek -e elavult elemek ebben. Nagyon fontos európai szabályzást találnunk. Fontos, hogy ez ne okozzon zavart a polgárok és a vállalkozások számára. Tyson asszony is ezt az utat választja majd. Ami a fogyasztók jogait illeti, a múltban nagyon sok eh, irányelv halmozódott fel, és ezek a különböző problémákat szabályozták. Meg kell néznünk, hogy ennek vannak-e már elemúj, vannak-e esetleg elavult elemei, és meg kell néznünk azt, hogy nem túlságosan bonyolultak -e ezek az irányelvek, nincsenek-e köztük elavultak. Tehát fontos áttekintést készítenünk, a jelenlegi elvárásoknak megfelelően, a gazdasági helyzetnek megfelelően, és nagyon fontos a jogalkotást szem előtt tartani. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament számára ez egy lehetőség. Szeretnénk az Európai Parlamenti képviselőkkel szorosabban együtt dolgozni a RIFIT témájában is. Nagyon fontos a visszajelzés számunkra, azért, hogy megfelelően tudjunk dönteni arról, hogy mely alkotást lehet megfelelően átvenni, melyen kell rövidíteni, és mik a prioritások. Ami a szerzői jogokat illeti, Tehát a szerzői jogok, a művészek jogai, fontos, hogy ezt meg, megvédjük. Ez tehát általános véleményem, ami a bíróságokat illeti. Gondolom, hogy a számadatok növekedést jeleznek, és ezekre támaszkodhatunk. A bíróságnak növelnie kell a bírák számát. Én megbízom ezekben a számadatokban. Viszont ez nem tartozik szorosan kompetenciámba. Ami az ilyen jellegű kérdéseket illeti, a tagországok tesznek jelölést, illetve állítják a jelölteket az Európai Bíróság tagjaira. Készítettünk egy felmérést annak érdekében, hogy eh, megnézzük, hogy az esélyegyenség érvényesül-e. A nők arányait nem megfelelő, tehát még nagyon sok munkát kell végeznünk az elsőfokú bíróságnál. Jelenleg egy új jogalkotási tervezetet készítünk, ez pedig hivatott majd felváltani a jövőben azt az eldolgozott irányelvet, amely az anyasági szabadságra vonatkozik. Szeretnénk módosítani ezen a hozzáálláson, amit az anyák érzékelnek munkavállalóként. Nagyon fontos, hogy ők dönthessenek, illetve minden szülő szabadon választhasson, választhasson arról, hogy hogyan szeretné összeegyeztetni a családját a munkájával. Fontos, hogy az egyik ne akadályozza a másikat, Fontos, hogy ez a két dolog összeegyeztethető legyen. Éppen ezért Tyson asszonyjal egy közös projekt kidolgozásán fáradozunk, és év végéig ki fog derülni majd az, hogy meddig jutottunk, és konzultáció is indul majd. Vannak nem jogalkotási jellegű opciók is, például a tagországoknak ajánlásokat készítettünk. Említettem azt, hogy a munkerőpiacon nem ugyanaz a helyzet a nők, illetve a férfiak számára, és arra szeretnénk bátorítani a tagországokat, hogy ruházzanak be többet a gyermekgondozási intézményekben. Azért, hogy a gyermekeket nevelő anyák dolgozhassanak is, illetve ami a fizetéseket illeti, hogy csökkenteni tudjuk a nők és férfiak fizetése közötti különbséget. Ami az egyszemélyes közösségi társaságokat illeti, számíthatnak rám, érzékelem a kockázatokat, amelyek elhangzottak, a projekt kapcsán, de személyes tapasztalataim alapján állíthatom azt, hogy itt egy nélkülözhetetlen elemről van szó. Hogyha valaki Európában vállalkozást szeretne alapítani, akkor itt egy önfoglalkoztatottról van szó, aki másokat is foglalkoztatni szeretne, és ez hasznos a társadalom számára, tehát ezt a személyt nekünk segítenünk kell. Tehát nem szabad csak akadályokat hárítanunk eléje. Azt gondolom, hogy ez nagyon hatékony és egyszerű segítségnyújtás, például az egyszerűsített regisztráció nagyon fontos része mindennek. Give the floor to the Vice President of the European Parliament, Mrs. McGuinness. Most pedig McGuinness asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen biztos asszonynak is. Az elnöknek és a Júri szakbizottság tagjainak köszönöm, hogy megengedték, hogy ma beszéljek a meghallgatáson, és köszönöm szépen a szakbizottság titkárságának is, hogy ilyen jól együttműködik a hivatalommal. Biztos asszony, nagyon örültem annak, hogy azt mondta, hogy jobban is eljárhatnánk, és tudunk is a gyerek érdekében ennek örülök, de azért még nagyon sokat teendünk ahhoz, hogy megvalósítsuk azt, ami a gyermek minek feltálló érdeke. A Brüsszel 2-ával és a, ennek felülvizsgálata kapcsolatban hajlandóak vagyunk együttműködni önökkel, de itt van két alapvető problémánk. A gyerek szokásos lakhelyének a fogalom meghatározása probléma, két tagállam bíróságának a véleménye ütközhetne ebben az ügyben és emellett a bírósági határozatokkal kapcsolatban is kérdés, hogy a tényleges végrehajtást kiellenőrzi. A jogi ö, jogszabályok bonyolultsága megnehezíti a helyzetet. A gyereket a szokásos tartózkodási engedélyéről kiragadják, és függőben él, vannak olyanok, akik hozzánk fordulnak, van, aki tudunk segíteni, vannak olyanok is, akiken nem. A lényeg viszont az, hogy megnehezíti az egészet a technokrata munka. Mi az eset elemzésekkel segíthetjük az önök munkáját. Az azonnali visszatérítés elve is probléma. Az azonnali nem már egy elavult fogalom, mert hazaküldik a gyereket, csak nem azonnal. Vannak olyan esetek, amikor a szülő kíséri a gyereket, mert ez a, a bíróság elé, mert a másik tagállam bíróságán valószínűleg kedvezőbb lenne a helyzet, de ezt nem engedhetjük meg a jövőben, és remélhetőleg ezt figyelembe is fogják venni a munkájuk során. Elnök úr, majd a részleteket biztos asszonyjal később megbeszélem, de itt most miatt befejezném még két problémára rámutatnék. Egyrészt az adoptálás szülői beleegyezés nélkül, ezt is megvizsgáltuk. Nagyon sok nagykövetség munkát végez, végez ez ügyben, és nekünk is tudatában kell lennünk ennek a problémának. A kutatásaim során azt láttam, hogy a szociális ellátórendszerek különböznek, eltérnek egymástól a tagállamokban, és ezért talán mindenki másképp értelmezi a gyermek mindenek feltáló érdekét eltérően értelmezi az a szülő is, aki a tagállamban jön élni és dolgozni. Ezeket a kérdéseket kell azonosan tudnunk értelmezni. Emlékeztetnék arra, amit ön is elmondott, és én is mindig elmondok, a gyermek mindennek fölött álló érdekét kell figyelembe venni. Enélkül gondjaink lesznek. Ezek azok a területek, amelyek ezekkel kapcsolatban mindenképpen részletesebben kell vitatkoznunk. Közvetítőként, mediátorként nagyon örülök annak, hogy itt megoszthatom önnel a méreható aggájainkat. A jelenlegi rendszer nem célszerű, és jogalkotóként feladatunk a javaslataik alapján javítani a helyzeten, hogy a rendszer működjön és célszerű legyen hány millió? 60 millió nemzetközi pár él az Unióban, és a problémák csak növekedni fognak. Megválasztott képviselőként az állampolgárokkal is beszélni kell ezekről a problémákról. Minden nap, nem csak a viták felbukkanásakor, hanem mindig. A családjogi ügyekről, az ilyen helyzetekről, a gyermek jogellenes elviteléről. Akkor kell ezt megbeszélni, amikor még nem alakult ki egy konfliktus helyzet. Konfliktus helyzetben nagyon nehéz nyugodtan megfelelő döntéseket meghozni. Köszönöm szépen, elnök úr, és a titkárságnak is köszönöm, hogy meghívtak ide. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon röviden, Brüsszel 2A nagyon jó munkát végez ez, amióta létezik, tíz éve legfőbb ideje módosítani, hiszen önök petíciókat kapnak, mi kérdéseket, leveleket, melyekben drámai, tragikus sorsról tájékoztatnak, melyek, sor, melyek következtében a gyermekek fizették meg a kialakult helyzet árát. Ezért vagyunk hajlandóak előállni ezzel a javaslattal. Pénteken az igazságügyi tanácsülésen minden miniszter megtette a saját javaslatát arra, hogy hogyan lehetne az eljáráson javítani, és elmondták azt is, hogy a határokon átnyúló bizalom a bíróságok között hogyan erősíthető, hogyan erősíthető a hatóságok közötti bizalom, és hogy emellett hogyan lehetne konkrétan felszámolni a, az akadályokat a gyors döntéshozatal elől. Ezek a gondolatok hangzottak el, és ez erőteljes bátorítás volt a számunkra. Most ön is bátorított engem, elmondta, hogy gyorsítsuk fel a munkát különböző forrásokból származó tanulmányokat, véleményeket szeretnénk most elemezni, lesz egy nyilvános konzultációnk is, és összel hatásvizsgálatot állítunk össze. A terv az, hogy a bizottság a javaslatot tavasszal fogadja el. Tehát hamarosan. Remélhetőleg semmi sem fogja ezt meggátolni, hiszen mindannyian egyetértünk ezzel, és mindannyian tudjuk, hogy ez a helyén való teendőnk. Köszönöm szépen, nem látok senki más szót kérni. Ezzel a négyes napi rendi pontot lezárom, megköszönvén biztos asszonynak, hogy elfáradt hozzánk, és állunk előbe, elébe a jövőbeli együttműködésnek. Jurova asszonynal köszönöm. So, uh, dear colleagues, may invite you. Kedves kollégák, kérném szépen, tegye be mindenki a kártyáját a gépbe. Yeah, so you will guide me. Can we can we begin voting? kezdhetjük a szavazást? We would need a bit more of silence in the hall. Csendet kérek szépen. So we begin by the... Kezdjük Ausztria, Belgium és Lengyelország arra való felhatalmazása, hogy a belvízi áruforrózási a szóló budapesti egyezményt megerősítsék, vagy ahhoz csatlakozzanak, meg is nyitom a szavazást. I close the vote. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. To the... Az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 30 és 31. éves jelentés. FK1, ki van mellette? against, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, FKO 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, MV3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk NV5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk NV8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Peti egy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, ellenőrizzük. 24 can book the 24 can yes. I the And it has been Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Afko 3, Afko 3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. NV1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. NV6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. NV7 mellette, ellene, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Peti 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk Peti 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk Peti 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk Peti 23 mellette, ellene, ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk Peti 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 16-os módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk libe 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk MV10 mellette ellene ellenőrizzük elfogadtuk ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor öt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőri, ellenőrizzük. Köszönjük. Rejected. Elutasítottuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Peti 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva a Libe, Libe 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Libe 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV19 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Seems to be. Yes. Igen, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük. Everybody vote. Mindenki szavazott? Uh, I close the vote. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 38 és 39-es módosítók mellette. Nem, elnézést mondja az elnök. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Peti 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Peti 5 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Peti 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a Peti 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a Peti 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a Peti 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a Peti 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, afkohat mellette ellene tartózkodás elfogadva, afkohét mellette ellene tartózkodás elfogadva, LIBE mellette ellene tartózkodás elutasítva a Libe 7 mellette, ellene, That's what there was a majority. No, rejected. Elutasítottuk. Libe 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva Libe 9 mellette ellene ellenőrizzük még egyszer. And it has been rejected. Elutasítva. Tízes libe mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Libe 12 mellette, ellene, ellenőrizzük, Libe 12 Libe 12 elfogadva, 13 mellette, ellene, ellenőrizzük, Elfogadva Libe 13, Libe 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Libe 16-os mellette elnézést, az MV16-os, mondja az elnök mellettem. Ellenem. Ellenőrizzük. Elutasítva. MV17 mellette. Ellene. Ellenőrizzük az MV17-est. elfogadva. Peti 27-es mellettem ellene, tartózkodás elfogadva. MV18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, MV20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a jelentés egészéről szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Elfogadva. Európai polgári kezdeményezés a következő. Kettes módosító mellett a szájáról parancsoljon. Meg szeretném kérdezni, amiatt, hogy a 35-ös módosítót nem fedi le a kom 3-as kompromisszum, hogy külön szavazzunk a kettőről. Ezt már az elmúlt héten jeleztük, most akkor megerősíteném azt, hogy a 35-ös módosítóról én külön szavazást szeretnék kérni. Kaufmann asszony. Talked about that. Igen, erről beszéltünk, de abban is megállapodtunk, hogy először a kompromisszumról kell szavaznunk, és utána majd a 35-ös kompromisszumról. Okay, thank you. So, uh, Rendben. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellettem ellene ellenőrizzük. Adopted. Uh, compromise. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es módosító mellette, ellene, Ellenőrizzük a 29-es módosítót. Adopted. Uh... Elfogadva. 28-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük még egyszer. Adopted. Elfogadva. 30-as mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadva, ellenőrizzük. Elfogadva 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10, illetve 31-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 31-es módosítót. Elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 9-es kompromisszumot. Elutasítva. 35-ös módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 35-ös módosítót. elfogadva. es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 40-es módosítót. elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es módosító mellette szóbeli módosító szájér úr Remélem, hogy ez elfogadásra kerül az eredeti szöveghez képest. Megváltoztatnám a szöveget, az after the submission, és így hangzana mindez. Would be the change word in that amendment. Tehát így hangzana a módosított szövegváltozat. A szóbeli módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerinti szavazás a véleményről. And it has been clearly adopted. Egyértelműen elfogadva. Gratulálunk a Kaufmann asszonynak. the single vote. részenkénti szavazások, 11-es pont. Do you want, no one opposes. Does anyone oppose? ellenzi -e valaki azt, hogy blokkban szavazzunk. No. Okay. So point 11 in... Akkor a 11-es mellett ki van. Ellene tartózkodás elfogadva. 12-es pont mellette, ellene, The point, uh, single votes point 12. Tehát a 12-es pontnál tartunk, a részenkénti szavazásnál. The vote, let's, let's do this one again, because I think we need to, we need to do electronically. Once again? Yeah. Yes, Mrs. Regner, do you want to? Regner asszony szeretne valamit mondani? Uh, I think in our voting... A mi szavazói listánkon más a számozás. Elnézést kérünk, szeretnék néhány percet kérni, ellenőrizzük, és utána folytathatjuk a blogban történő szavazást. in Ordnung für die Abstimmung a blog. Danke. Szavazhatunk blogban, minden rendben van. De volt egy ellenvetés Régner asszony ezzel kapcsolatban más frakció részéről, úgyhogy lépésről lépésre, napirendről, napirendi pontra szavazunk, a 11-es ponttal kapcsolatban pedig megismételjük a szavazást, még egyszer ki van mellette. Against. Ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A mandátumról szavazunk, a 2016-os költségvetés tervezetről. We have three parts there. Itt a három részből áll a pont, mindenki elkészült. Az egyes pont mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, kettes rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a szavazás végéhez érkeztünk. And now we continue by in-camera meeting. Folytatjuk a zártüléssel. Kérek mindenkit, akinek nincs joga részt venni a zártülésen,